Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy rendelkezésre áll a tegnapi ülésünk jegyzőkönyve. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek fenntartása, ellenvetése nincs, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a tegnapi